Látom, szép számban megjelentünk, igaz, néhány perces késéssel, de most akkor meg tudjuk kezdeni a munkát. Tegnap a 15-ös pontra már nem jutott időnk, ez az Európai Környezetvédelmi Jogszabályok végrehajtása. Ezt a következő időpontra kell elhalasztanunk, következő ülésünkre, ezen a héten már nem jut rá idő. Ezzel elérkezünk a rend 16-os pontjához. Ez az uniós fehérje deficit, mi a megoldás a hosszú ideje fennálló problémára című pont. Egy ügyrendi kérdés lenne. I thought yesterday's meeting... Azt gondoltam, hogy az ön által és az alelnök által levezetett tegnapi ülés nagyon jó volt, szakmai munkát sikerült végezni, de sajnos ismét nem jutottunk el a, ehhez a megvalósítási anyaghoz, és ez nagyon sok gondot okoz számunkra, többek számára, hiszen mindig azt mondjuk, hogy a jogszabályokat át kell ültetni a gyakorlatba, meg kell valósítani. Amikor pedig erről beszélhetünk, akkor ez mindig a napirend legvégére kerül, és már másod ízben nem sikerült megvitatnunk ezt a kérdést. Ez természetesen azt jelenti, azt is jelenti, hogy a bizottság idejét is pazaroljuk. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ön sem elégedett ezzel a sajnálatos helyzettel. Most azonban azt halljuk, hogy majd márciusban foglalkozunk csak ezzel a kérdéssel. Ez azt jelenti, hogy mintegy hat hónapja adtuk már be ezeket a kérdéseket. Hát nem tudom, hogy hogy lehetne valamilyen külön időpontot találni a bizottság számára, annak érdekében, hogy megfelelő meghallgattatásra kerülnek ezek a kérdések. Elnök, teljes mértékben egyetértek önnel. Remélem, hogy holnap a koordinátori ülésen beszélhetünk majd erről, hiszen ma reggel szorít bennünket az idő, miniszterek érkeznek hozzánk, és ez már ugye egy megállapodott, megállapított időpont, időbeosztás. Holnap tehát a koordinátori ülésen majd meglátjuk, hogy mit tehetünk. Nézzük tehát akkor a 16-os pontot, a fehérje deficit kérdése. Csaba volt, Tabajdi Csaba volt a jelentéstevője ennek az anyagnak. Szavazunk, hatos módosító javaslat mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Következik az ötös módosító javaslat részenkénti szavazással. Első rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük? Abstimmung beendet. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elutasítottuk. Rendben, akkor következik a négyes módosítójavaslat mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk hetes mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Jön egy konszolidált módosítás, a C2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es módosítás Hosnál hát mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os részenként, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es, szóbeli módosítással mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. C3-as konszolidált mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Folytatjuk a 25-össel mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. C1 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 32-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Preambulum bekezdések 1-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, elektronikusan szavazunk. nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en voltak mellette, 11 tartózkodás. Gratulálunk a jelentés tevőnek, Tabajdi Csabának. A következő napi rendi pont a 17-es egészség terén mutatkozó egyenlőtlenség csökkentése az Európai Unióban. Katalin Edith Estrella. Edith Estrella jelentéstevő. Két percre megadom neki a szót, tessé. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid lesz ez a bemutatás. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak az együttműködésért illetve az árnyék jelentéstevőknek is köszönettel tartozom, nagy mértékben hozzájárultak a közös munkához, és ennek eredményeképpen sikerült megfelelő ö, szöveget létrehozni. 204 módosító javaslat született, a FEM és az IMKO bizottság véleményei mellett, Természetesen ez nagymértékben javította a végső szöveget, hiszen egy-két problémát sikerült orvosolni, és az ismétléseket is kivette, ezért koherensebb a szöveg. Másodszorban szeretném felhívni a figyelmüket egy-két olyan kérdésre, amely a portugál fordítást illeti. A technikus termikus, terminus néha nem teljesen pontos, és ezért ezeket javítani kell. Az 51-es módosítóra gondolok, ahol intenzív ellátásról szól a szöveg, itt a portugál fordítás nem teljesen pontos. Ugyanez a 78-as módosítójavaslatot is érinti, ahol más terminológiát kellene használni. Köszönöm. Nyelvi problémákat azokat mindig a szakemberek segítségével oldjuk meg. Így most elérkeztünk a szavazáshoz. 72-es módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 73-as mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 74-es mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 75-ös. Mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Az M1-es a femnél mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum a kettes paragrafushoz mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán hetes kompromisszum a második oldalon, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadva. Következik a négyes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. FAM 18-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 17-es fem, mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 89-es mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette? ellene, tartózkodás elfogadva. Három b Imkó, o hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó o nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó o kilenc mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Aztán van egy konszolidált módosító, hatos, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 4B, 103-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imko O24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 105-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 106-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 106-ost. Abstimmung beendet. Szavazást lezárom. Ellenőrizni kellett, 28-an mellette, 27-en ellene. Ezzel elfogadtuk a 106-ost. 107-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. következő oldalon. FEM M29-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 109-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 118-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítva. 157-es, ki van mellette? 157-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-as és 158-as mellett, ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es, 122-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 129-es, ellenőrizzük. 122-est ellenőrizzük. Szavazást lezártam. Elfogadtuk. 129-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 132-es. Elnézést, elnök úr. Elnézést, elnök úr. A 129-estről szavaztunk, szeretném tisztázni, hogy hogyan, hogy folyt a szavazás. Én mellette a 122-es mellett szavaztam, de úgy tűnt számomra, hogy a 129-esről szavazunk már, vagy ön azt említi. Most nem tudom pontosan, hogy mi történt, miről szavaztunk. Äh, Frau de Brünn hat gerufen, check. De Brünn asszony a 122-est ellenőrizni akarta, és ezért a 122-estről szavaztunk elektronikusan. Ez volt az eredménye a szavazásnak. Igen, igen, de a 129-esről volt utána már szó, úgyhogy a 129-es mellett szavaztunk, úgyhogy a 122-esre szeretnénk visszatérni, mert arról mi most nem szavaztunk. Elnézést, hogyha ez félrevezet, ezzel félrevezettem a szavazást, 129-es, illetve 122-est, 122-est ellenőrizzük, szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Mellette, ki van mellette? a 122-es mellett. Lezártuk a szavazást. Jó. Valóban félreértésről volt szó, elutasítottuk tehát. Nekem is ez volt a benyomásom, hogy elutasítottuk, de most már biztos, elutasítottuk. Most érkezünk tehát a 129-eshez mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 132-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. FEM M5-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. FEM 11-es mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. FEM 14-es, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. FEM 26-os, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. FEM 28-as, mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. FEM 28-ashoz valaki ellenőrzést kér, ellenőrizzük a 28-ast. Ähm, Lezártam. Egyértelműen elfogadtuk. 11-es kompromisszum ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 12-es oldalon folytatjuk a 143-assal, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 144 mellette, el, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 144-est. Lezárjuk. Elutasítva a 144-es. Fem 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. FEM kilences mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM tizenötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 16 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Százötvenegy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 152 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 153 mellette, Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük a 153-asat. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 154. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 155 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 160. Akarjuk ellenőrizni az előzőt? 155-ös, tehát ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Imkó 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 161-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 162-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 163-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 164-es mellette, 164-es tehát mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-es, mellette, Jó, akkor ez már okafogyottá válik, a 104-es, akkor 165-ös jön, Elena Antonescu mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 166-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Fem 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 173-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 174 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 177-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 178-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Fem 30-as mellette. Ellene. Még egyszer. Tehát Fem 30-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Imko 27-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 184-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 185-ös, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 186-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 188 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 189, az egy nyelvi kérdés, 190-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 192 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 197 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 198 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 199 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imko 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 200-as, fogyottá válik, 201-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 202-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. FEM 23-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. FEM 24-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imkó 30-as, mellette, ellene,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 elfogadtuk. egy 1C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FEM 6C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es C mellette ellene tartózkodás elfogadtuk fem 6 c mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 7 hetes c mellette ellene tartózkodás elfogadtuk Preambulum bekezdések 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös oka fogyott, 16-os oka fogyott, kompromisszummal folytatjuk, illetve, illetve nem, a 21-essel folytatjuk, 21-es mellette, Ellenem tartózkodás elutasítva, 23-as mellette, ellene. Még egyszer, 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk elutasítva 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Fem D. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as 29-es, 30-as egyformák. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. ennek sose lesz vége. Harmincötös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Fem F mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 38-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 40-es. El, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A következő 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 54-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. FEMG mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. FEMK mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. ellenőrizzük a FEMK pontot. A néppárttól egyel többen szavaznak. Most jó? harmincegy ellenében elfogadtuk. FEM Fem L. Mellette? Ellene. Liberálosok hogyan szavaznak? Tartózkodás? Na még egyszer, nem látom a liberálisok mellette. Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellette. Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. J, A, új 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Vége a maratonnak, záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. S&D hat eine Stimme zu viel szocialistáknál egyel többen szavaznak. Még mindig sokan vannak. Egy valaki vegye ki a kártyáját. Lezár, lezártuk a szavazást, 52-en mellette, E, egy valaki ellene, hét tartózkodás. Gratulálunk Edith Eszterellának és mindenkinek, aki együttműködött vele. Ein wichtiges Thema, Ungleichzeitigkeit bei der Gesundheit in der az Európai Unióban az egészségügyi témákban nagyon sokat dolgoztak, gratulálunk a munkájukhoz. So, Dann äh, nächste Abstimmung. Auch ein dickes Thema. Äh Következő szavazás, megint csak nagyon fontos téma. A 2009-2011-es H1N1 influenza európai kezelésének értékelése. Rivázi asszonya jelentéstevő, és most szavazunk, mégpedig az egyes kompromisszummal kitámogatja, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 86-os módosítás mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es szóbeli módosítással. Ráadásul részenként szavazunk. Első rész szóbeli módosítása mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész okafogyott. Következik a 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a százas módosítás mellette, bár itt az szerepel, hogy visszavonták, visszavonták, Viszont a jelentéstevő átvette, újra benyújtotta, úgyhogy szavazunk mégis százas mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös konszolidált módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Következik a hatos konszolidált, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 117-es két részben szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as, a jelentéstevő átvette ezt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes konszolidált módosítás mellette. Mi a baj? Also ein Antrag auf äh, Rollcall név szerinti szavazást kértek. A szabályok szerint a 167 per 2 azt mondja, hogy a tagoknak egy negyede, tehát 16 képviselő kell, hogy támogassa ezt a javaslatot. Kérem, 16-an álljanak fel, és akkor tudunk név szerinti szavazást kérni. 16 támogatásra van szükség. Ja, genau 16. Pontosan 16-an voltak. Jó. Akkor név szerint szavazunk ebben a, a tízes konszolidált javaslatban. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en voltak mellette, 41-en ellene, két tartózkodás. Elutasítva. Van itt egy másik verzió, a 11-es konszolidált javaslat mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 149-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 12-es konszolidált javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es részenként szóbeli módosítással első rész. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, okafogyott. 151-es, szintén részenként szavazunk első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 152-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es szóbeli módosítással. 82-es szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvanhármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 172 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor jönnek a preambulum bekezdések, egyes módosító, Michel Rivezé mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Második módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos, Karin Kádenbach mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizennyolcas konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es módosító részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 23-as részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es, szóbeli módosítóval és részenkénti szavazással első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, okafogyottá válik ezzel, 25-öshöz érkeztünk, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es, részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötvenes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os, 57-es, 58-as, ezek egyeznek mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Huszonhármas konszolidált módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69-es, 70-es, azonos, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. És elérkeztünk a zárószavazáshoz az influenzával kapcsolatosan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 58-an mellette, ketten ellene, egy tartózkodás, gratulálok a jelentéstevőnek, Michel Rivazinak a jelentéshez. Parancsoljon! Euh, köszönöm szépen, euh, elnök úr, és köszönöm szépen euh, ezt a szavazást is. Ez aktuális, hiszen, hogyha a jövőben ismét járványjal kell szembenéztünk, akkor megbizonyosodottunk az együttműködésről, a függetlenségről. Egyetlen egy kérdés van, ez pedig az érdekek ellentéte. Ugye itt a francia esetről, illetve a WHO-ról beszélek. Nagyon fontos a szakértők nyilatkozata és annak igazolása, tanúsítása, meg kell vizsgálni, hogyha érdekellentétről van szó, és ezeket az eseteket megfelelően kell kezelni. Köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést, és köszönöm ezt a szavazást. Jó. Delvó kolléganőnek van még egy kérdése? Köszönöm szépen. Én is nagyon örülök annak, hogy végül is egy olyan szöveg született, amely figyelembe veszi a különböző véleményeket, például az érdekellentéteket is. Ebben, ebben a kérdésben egyetértünk, közös definícióra van szükség. Tehát egy nagyon is egyensúlyban levő szövegről van szó, ezért köszönetet mondott, mondok a jelentéstevőknek. Van azonban még egy szöveg, még egy indokolás, amely csak kezdeti fázisban van. Az 52-es cikknek megfelelően, a koherencia értelmében, illetve ennek érdekében azt szeretném javasolni, hogy ezt az anyagot is próbálják meg kidolgozni, hiszen ez tovább javíthatná ezt a szöveget, mielőtt az plenárisra kerül. Köszönöm. Nyilvánvalóan észszerű, hogy az indoklásban nem más, ne álljon más, mint az elfogadott szövegben, akkor, hogyha szükség van rá, ezt át kell néznünk, ezt a titkárság majd megteszi a jelentéstevővel együtt, és aztán mindenki elolvashatja a jelentést és az indoklást, hogy azok azonosak-e. Ezzel elérkeztünk a 19-es rendi ponthoz, Láthatják a szavazó listámat. Nagyon színes. Tehát még, ha vak lennék, akkor is követni tudnám ezt a listát. So, dann kommen wir akkor tehát 19-es, a gdp innen is túl a haladás mérése változó világunkban. A jelentéstevő Anna Rosbach aki egy percet kap most arra, hogy két dolgot elmagyarázzon. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a munkához. Sok pozitív dolgot szerettem volna elmondani, de most egy rossz dologra térek rá. Tegnap este és ma reggel e-maileket kaptam, és több kolléga jelezte felém, hogy jelenleg egyfajta árokháborút készülnek folytatni, ez valóban nem a megfelelő időpont arra, hogy egy politikai, ideológiai háborút folytassunk. Ez egy teljesen új téma, amely olyan sokáig várólistán volt. Nagyon sürgősen tennünk kell valamit ezen a téren, és úgy gondolom, hogy ez a jelentés egy, illetve vélemény egy első lépés abba az irányba, hogy elérjük azt, amit el kell érnünk. És még akkor is, hogyha ez csak egy első lépés, és amíg erről is le akarunk mondani, akkor az egészet mindjárt a kukába dobhatjuk. Nagyon fontos lenne, hogy legalább megpróbáljuk valamilyen módon egy konszenzust találni, függetlenül attól, hogy ki van mellette, ki van ellene. Konszenzust kell elérnünk tehát a szavazásnál, mivel úgy gondolom, hogy ez valóban egy leg- és legelső lépés a jó irányba. Módszereket, mércéket kell kidolgoznunk, és ez az igazi harc, ez az igazi háború. Tulajdonképpen ez az első lépés az egyszerűbb rész. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek, meglátjuk majd, hogy a kollégák hogyan szeretnének szavazni, hogyan döntenek. Ezt mindjárt meg is látjuk, és Kezdjük a 17-es módosítóval, Vittorio Prodi, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Ekon 9-es, mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítottuk. Huszas módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Nem egyértelmű. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. 24-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 22-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 27-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nem működik a tolmácsolás? Nem működik az angol tolmácsolás. Most jó. Jó működik. Akkor tehát Ellenőrizzük a 26-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem lesz ez jobb ettől, Schneller kolléga, elutasítottuk. 28-as. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ekon 4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es mellette, Ellene. Tartózkodás elfogadva. Harmincas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Harmincegyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 32-es mellette. ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. De ellenőrizzük a 34-est. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 35-ös. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 36-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ekon 14-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, Ellene. Tartózkodás elfogadva. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 43-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Empl 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ekon 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ekon 16-ost ellenőrizzük. Lezárom. Épp hogy elfogadtuk. 45-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 46-os mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 48-as mellette. ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 48-ast. Lezárom. Elutasítottuk. 47-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es oka, oka fogyott. 5-ös következik mellette. 50-es mellett. Ellen. Tartózkodás elfogadtuk. Ekon 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 51-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ekon kettő mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ekon három mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itre három mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Itre öt mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Itre hat mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre hét mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre tízes. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Itre tizenegy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Empl 16-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Empl 17 részenkénti szavazás első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ekon 15-ös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. M2 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 52 módosítóval folytatjuk mellette. Ellene. Jó. Tehát 52-es. Ki van mellette? ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Beendet. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 55-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 55-öst ellenőrizzük. Beendet. Lezárom a szavazást. Szoros az eredmény, de elfogadtuk. Ittre egyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ekon egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ekon nyolc mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ekon 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Étre 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 14-es mellette, itt a 14 ellene tartózkodás, ebből 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-es részenként első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63-as mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 63-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65-ös okafogyott. Nem? Nem, mégsem. 65-ös mellette ellene, tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ittre 4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 1 egyes, részenként első mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ampör 9 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ampör 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Regi egyes mellette, ellene tartózkodás elutasítva a regi hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi négyes mellette, ellene Gyorsan szavazunk. Regi négyes mellette. Jó, ellenőrizzük. Regi négyes, ellenőrizzük. Beendet. Lezárom a szavazást, elutasítva. Regi ötös mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Regi ötöst ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. Regi 6. Részenként első rész. Megnyitom a szavazást. Illetve mellette. Elnézést. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Regi hetes mellette. Ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük. Regi hetes. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcvanhármas és ittre kilenc, ezek azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizi, ellenőrizzük. 83 és ittre kilences, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ennél már nem lehet világosabb, elfogadtuk. Regi 9 mellette. Regi 9 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Regi 10 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, Regi 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 6 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ekkor 12 oka fogyott, deve egy mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, deve kettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, deve három mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Deve négy részenként, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Deve öt mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Deve hat mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ekon 10 mellette, ellene, nem világos, ellenőrizzük, Ekon 10. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 13, Ekon 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 15. Itre 15 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette 81-est elfogadtuk. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 81-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Még pedig egyértelműen. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. 85-ösről szavazunk, lezárom a szavazást, elutasítva. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdése. Egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes preambulumba kezdés, itre mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes preambulum emből mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes preambulum emből mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A preambulum bekezdés ötös módosítás Pródi mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Világos a dolog, ellenőrizni akarják, de világos. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ample A mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itre A mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette tartózkodás tartóz, mell- ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát, ha akarják. Tízest ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 14-est, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ample B mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os Horst Schnellhardt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C. Empö mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Empö C, elutasítva. Itre C, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Empö D mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, itre D, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, és ezzel következik a zárószavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenöten mellette, 34-en ellene, 11 tartózkodás. Ezzel sajnos a szemétkosárba kerül a jelentés. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Látjuk, hogy ezzel a témával nem igazán tudunk semmi komolyat kezdeni. Valóban politikai állóháborúra került sor, és nem voltunk képesek valami komoly dolgot elérni. Megpróbáltam nem pártpolitikai vagy frakció szinten tekinteni ezt a kérdést, megpróbáltuk azt megnézni, hogy mi a realisztikus, mit lehet elérni, hogy megnyissuk az utat, ne csak a GDP-n keresztül mérjük a növekedést. Nagyon sajnálom, hogy ezt nem támogatták, Esetleg megpróbálhatjuk még egyszer, hogyha komolyan vesszük. Jelen pillanatban azonban úgy néz ki, hogy ez egy ideológiai háború. Úgy tűnik, hogy inkább ideológiai szinten ö, vívják ezt a harcot a kollégák, de azért meg fogjuk még egyszer próbálni. Elnök, hát ez a politika, nincsen garancia a sikerre. Vittorio Prodi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyékjelentéstevő voltam, és ebben a minőségemben a szocialista frakció nevében azt szeretném elmondani, hogy megpróbáltam valóban komoly, alapos munkát végezni, hiszen tudom, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Az a helyzet ugyanis, hogy csak így tudjuk, csak így láthatjuk, hogy milyen változások előtt állunk. Tudnunk kell, látnunk kell azt, hogy a természeti erőforrások szűkösek, korlátozottak, és korlátozott a mozgásterünk is. És ezért kell érdemi változásra törekednünk az egész civilizációnkban. Világosá kell tenni azt, hogy ezek a korlátok, amelyekbe ütközünk, ezeket nem lehet csak a GDP-n keresztül és az anyagi termelésen keresztül vizsgálni és értékelni. Meg kell próbálnunk tehát elérni azt a változást, amely felismeri, hogy az immateriális javak is fontosak a mérésben. Ez nagy lépés lenne a civilizációnk szempontjából. Ezzel egy időben hogyha ennyire előrelépünk, akkor már a társadalom fenntarthatóságát is biztosíthatjuk. Ennek a lényege abban áll, hogy tisztán anyagi javakat újraértékelünk, felmérünk. és az immateriális javak termelésben játszott szerepére is kitérünk, de úgy látom, hogy ezt nem értették itt meg. Elnök, a vendégünk már itt vár az ajtó előtt, de még ketten szeretnének hozzászólni Corinne Löpázs és Schnellhardt kollega. Röviden, csak röviden, kedves kollégák. Igen, köszönöm, elnök úr. Az ALDE árnyék jelentéstevője voltam, nagyon is jól megértettem, hogy megpróbálták megtorpedozni ezt a jelentést. Ez a jelentés számomra rendkívül fontos, és teljes mértékben egyetértek Pródi úrral. Ezekben az ilyen típusú vitákban ugyanazokba a dolgokba ütközünk mindig el, elutasították a módosító a, a, a jelentést, és ezzel, ebből azt a következtetést fogják levonni, hogy az Európai Parlament nem foglalkozik az ilyen fontos kérdésekkel. Én azt, azt gondolom, hogy próbáltunk kompromisszumokra elérni, kompromisszumokat elérni, még akkor is, hogyha egy módosításunkat elfogadták, kettőt elutasították, tehát teljes támadás alatt állt ez a jelentés. Én inkább támogattam ezt a jelentést, én láttam, hogy most ezt szemetes kosárba fogják dobni, A parlament valamilyen más módon kell, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy a társadalom előrelépését és civilizációnk előrelépését csak a GDP-n keresztül mérjük. Hosnál hát az utolsó hozzászóló. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon fontos téma volt ez, ezt hallottuk, ezt én is belátom, de hogyha fontos témával akarunk foglalkozni, akkor olyan kritériumokat kell kialakítanunk, amelyek mérhetőek, ellenőrizhetők, nem pedig a bürokráciát még nagyobbra növeszteni. És nem lehet szubjektív kritériumokkal mérni. Ezért nem tudjuk elfogadni ezt a jelentést, ezt a javaslatot, mert a konkrét adatokat, faktorokat támogatjuk, kevesebb bürokráciát szeretnénk, és mindez eredményre kell, hogy vezessen, és ez ebben a jelentésben nem lett volna lehetséges. Néppárttól ketten akarnak hozzászólni? Richard. Elnök úr, még nincs 11 úr óra. Azt szerettem volna kérni, hogy egy pár percre függesszük fel az ülést, mert szeretnénk itt megbeszélni valamit a frakción belül. Jó, hát nagyon hosszú volt a szavazás, mondja az elnök. 5-6 percet tudok adni, mert 11 órakor pontosan kezdjük a Nemzeti Erőforrás miniszterrel, magyar miniszterrel az egészségügy témáját. A GDP-re vissza fogunk térni, ezt nem tekinthetjük lezártnak. 5 perc szünetet adok, mondja az elnök. Kérem, hogy maradjanak itt mert az új elnökséget üdvözöljük és meghallgatjuk a programjukat. Pávanova asszonynak is mondom, hogy maradjon itt. So, liebe Kollegen, Kollegen. Kedves kollégák, a kis rövid szünet után és a szavazás maraton után a mai délelőtt csúcspontja következik. Sok, szeret, sok szeretettel köszöntöm a magyar elnökséget. Sok szeretettel köszöntünk, itt, köszöntöm itt nálunk a Nemzeti Erőforrás Miniszter, dr. Réthelyi Miklóst, sok szeretettel köszöntöm a Környezetvédelmi és Egészségügyi Szakbizottságban, az Európai Parlamentben. Köszöntöm a munkatársait, önfelelős az egészségügy politikáért. Ez a szakbizottság is felelős az egészségügy politikáért és a környezetvédelemért, valamint az élelmiszer biztonságért. Számos téma van tehát, amelyek számunkra fontosak, és nagy várakozással hallgatjuk, hogy a magyar elnökség mit tervez az elkövetkezendő hat hónapra. In médiás rész, meg is adom önnek a szót, és várjuk a bevezető előadását. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. A tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom a magyar elnökség egészségügyi programját, célkitűzéseit, és hogy beszélhetünk arról, milyen módon tudjuk továbbvinni a napirenden lévő egészségügyi kezdeményezéseket. Nagy várakozással készültünk az európai elnökségre, hiszen mindössze hat év telt el azóta, hogy Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozását ünnepelte. Az elmúlt hat év nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió életében is jelentős változásokat hozott. A Lisszaboni szerződés örvendetes módon kiterjesztette az Európai Parlament jogkörét, és új alapokra helyezte a parlament és a tanács kapcsolatát is. Bízom abban, hogy megtaláljuk a közös megoldásokat azokra a kérdésekre, amelyek az elkövetkezendő hat hónap során közös döntést igényelnek. Az elmúlt hat évben részesei lehetünk annak a folyamatnak, mely során kiteljesedett az Európai Unió egészségügyi tevékenysége. Bár az egészségügy kérdései döntően nemzeti hatáskörbe tartoznak, sok olyan kérdés van, amely uniós szintű megközelítést, válaszadást igényel. Ezt támasztják alá az egységes belső piac működéséből eredő kötelezettségek, a jogalkotás kiteljesedése. De nem csak azért van szükség az együttműködésre, mert közösek a kihívások, hanem azért is, mert sajnálatos módon nagyok az egyes tagállamok között az egészség és az egészségügy területén meglévő különbségek. Az Európai Unió minden polgárát megilleti az egészséghez és az egészségügyi ellátáshoz való jog. Az egészség megőrzése, illetve az egészség lehetséges legnagyobb mértékig történő helyreállítása, alapvetően fontos meghatározója az egyén, a közösség, a társadalom életminőségének, boldogulásának. Az egészség védelme fontos eleme a gazdasági fejlődésnek. Az állampolgár, a munkaerő egészsége, az idősödő népesség egészségben töltött éveinek meghosszabbodása a gazdasági versenyképesség <clears throat> fontos tényezője az egészségügyi szektor kiemelkedő kutatási és innovációs potenciált működtet és mozgósít, a technológiai fejlődés fontos húzóereje, ugyanakkor a fejlett, magas minőségű technológiák, szolgáltatások, termékek stratégiai vásárlója is. Mindezeken túl az egészségügy önmaga is jelentés foglalkoztató, az Európai Unióban a foglalkoztatottak mintegy 10%-a dolgozik az egészségügyi szektorban. Az Európai Unió jövőjét meghatározó Európa 2020 stratégiában <clears throat> kiemelten kezelt növekedéshez elengedhetetlen az aktív népesség egészségének megőrzése. Ez különösen hangsúlyossá teszi felelősségünket. Magyarország nehéz időszakban vette át az Európai Unió tanácsának elnökségét. A gazdasági válság felerősítette a tagállamok előtt álló közös kihívásokat. Olyan problémákkal kell szembenéznünk, mint az öregedés, a növekvő ellátási igények, az egészségi állapot és a tagállamok és régiók egészségügyi ellátásában meglévő különbségek, az egészségügyi szakemberek hiánya. Közösen kell gondolkodnunk arról is, hogy a gazdasági válság ellenére hogyan tudjuk biztosítani az egyenlőséget, a minőséget, és egyúttal az egészségügyi ellátórendszerek fenntarthatóságát is. Ezek az elvárások alkotják a következő magyar elnökség egészségügyi prioritásainak átfogó keretét. Először is hadd térjek ki a napirenden lévő jogalkotási javaslatokra. Az elmúlt évek során jelentős uniós jogalkotási tevékenység zajlott az egészségügy területén. A tanács spanyol és belga elnöksége alatt jelentős előrehaladás történt a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok meghatározásában és a gyógyszerekre vonatkozó szabályozási csomag kidolgozásában a határon átnyúló egészségügyi ellátás betegjogi érvényesítéséről szóló irányelv tervezetet az egészségügyről szóló Európai Uniós jogalkotás mérföldkövének tartjuk. A határon átnyúló betegjogokra vonatkozó Európai Bírósági Esetjog kodifikálása bizonyosan erősíti majd a jogi garanciákat a betegek, az egészségügyi szolgáltatók és a tagállamok számára. Szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország támogatta a második olvasati megállapodás elérését. Tekintettel arra, hogy önök múlt heti ülésükön elfogadták a kompromisszumos módosító javaslatokat, a magyar elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy az irányelv mielőbb formális elfogadásra és kihirdetésre kerüljön. Az előző elnökségek idején komoly előrehaladás történt a farmakovigilanciával, illetve a gyógyszerhamisítással foglalkozó javaslatok esetében. A tanács nevében is szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek az együttműködésért, melynek köszönhetően rövid időn belül sor került a tervezetekkel kapcsolatos kompromisszumos álláspontok kialakítására. Meggyőződésem, hogy az elfogadott farmakovigilanciai szabályozásnak köszönhetően megvalósul az egyes gyógyszerek biztonságos használatát érintő mellékhatás események egységes értékelése és kezelése. Emellett a tagállami hatóságok és az uniós intézmények között olyan munkamegosztás és koordináció jön létre, amely révén a tagállamok hatékonyabban tudnak a betegek biztonságát garantáló döntéseket hozni. Péter lett. Megszületett a kompromisszum a gyógyszerhamisítással foglalkozó tervezet szövegére vonatkozóan is, és várakozással tekintjük annak februári parlamenti elfogadása elé. Mint az önök előtt ismert, a tanácsban a tagállamok a gyógyszercsomag fenti két kérdéskört érintő javaslatait helyezték előtérbe, szemben a vényköteles gyógyszerekre vonatkozó betegtájékoztatás tervezeteivel, mivel az nem bizonyult a tanács számára megfelelő tárgyalási alapnak. A magyar elnökség kész arra, hogy foglalkozzon az átdolgozott betegtájékoztatási javaslatokkal, amint azokat az Európai Bizottság elkészíti, szem előtt tartva az Európai Parlament betegtájékoztatással kapcsolatos módosítási javaslatait. Jelenleg az elnökség a bizottság által bejelentett módosított javaslat benyújtására vár. Amint ez megtörténik, összehívjuk a gyógyszermunkacsoport ülését. Véleményünk szerint a kérdéskör megérdemli a részletes vizsgálatot. Ugyanakkor szeretnénk, ha az új javaslatokban a hangsúlyok áthelyeződnének a betegek érdekeire. E tekintetben nagyra értékeljük a parlament és az illetékes raportőr, Jelner úr, azon erőfeszítéseit, hogy az eredeti javaslat hiányosságait pótolják. Meggyőződésünk, hogy a módosított bizottsági javaslatok rövidesen elérhetőek lesznek, és ezzel lehetővé válik a dosszié megfelelő vizsgálata részletes tárgyalással. Készek vagyunk a e cél elérése érdekében a parlamenttel együttműködve folytatni a munkát. Véleményünk szerint a betegtájékoztatási javaslatnak illeszkednie kell egy olyan cselekvési programba, amely nem csak a gyógyszerekkel, hanem általában az egészség megőrzéssel kapcsolatban is növeli az európai polgárok tájékozottságát. Engedjék meg, hogy a következőkben a nem jogalkotási kezdeményezésekkel foglalkozzam. Az Európai Unió egészségügyi stratégiája tükrözi az egészség európai dimenziójának kiemelt jelentőségét. A stratégiai alapelvek, az érdek értékközpontú megközelítés, az egészség és a gazdasági fejlődés közötti összefüggés felismerése, az egészség szempontjainak érvényesítése minden politikában, illetve az Európai Unió fellépésének erősítése a globális egészség kérdéseiben. Ezek az elvek Európa szerte kiváló alapot biztosítanak az egészségügyi stratégiák és tevékenységek orientálására. Az elkövetkezendő években az uniós szintű egészségügyi célkitűzéseknek, tevékenységeknek az alábbi problémák megoldásához kell hozzájárulniuk. Tovább kell javítani az európai polgárok egészségügyi biztonságát. Hozzá kell járulni az egészségesebb életmód elősegítéséhez, különös figyelmet fordítva a gyermekek, fiatalok egészségére, az időskor minél jobb egészségben történő elérésére. Korszerűbb, az igényekre jobban reagáló, hatékonyabb, hozzáférhetőbb, átjárhatóbb nemzeti egészségügyi ellátórendszereket kell működtetni. A magyar elnökség programja építeni fog a spanyol és a belga elnökségek kiváló eredményeire és kezdeményezéseire. Az egészségügyi biztonság témájával a hangsúlyt ezúttal a gyermekekre és azon belül is a gyermekkori védőoltásokra kívánjuk helyezni. Szeretnénk párbeszédet kezdeményezni a gyermekkori védőoltásokhoz kapcsolódó kérdésekről. Problémát jelenthet az információk célba juttatása, a monitorozás, a migránsok gyermekeinek nehéz helyzete. Ezekről a kérdésekről szakértői szintű konferenciát szervezünk Budapesten 2011. március 3-án, 4-én, majd ezt követően a konferencia eredményeit bemutatjuk az országos tisztifőorvosoknak és a főnővéreknek. A konferencia szakmai következtetései alapján megvizsgáljuk, milyen lehetséges Európai Uniós szintű tevékenységeket kezdeményezünk, ezeket a javaslatokat tanácsi következtetésekben fogalmazzuk meg. Javítanunk kell az unió állampolgárainak egészségi állapotát, segítenünk kell az egészséges életmódra való nevelést. Ezek a feladatok eddig is kiemelt szerepet kaptak az elnökségek programjában, a magyar elnökség is szeretné továbbvinni e kiemelkedő kezdeményezéseket. Meggyőződésünk, hogy a mentális egészség ugyanolyan figyelmet érdemel, mint a fizikai egészség a lelki egészség és jólét európai paktuma olyan kiemelkedően fontos kérdésekben kezdeményezte a szektorok közötti együttműködést, mint a fiatalok és idősek mentális egészsége, a depresszió, a munkahelyi mentális egészség, a stigmatizáció és a társadalmi kirekesztés a paktum keretében megvalósuló öt tematikus konferencia eredményeit és a jövő feladatait tanácsi következtetésekben összegezzük. Várakozással tekintünk a konferencia sorozat Berlinben 2001. március 3-án, 4-én megrendezendő utolsó eseményeire, amely után aztán megkezdjük a tanácsi munkát. Fontosnak tartjuk hogy csökkentsük az Európai Unió tagállamokban belül, tagállamokon belül, illetve a tagállamok között az állampolgárok egészségi állapotában érzékelhető különbségeket. Segítenünk kell az egészséges táplálkozás kialakítását, az elhízás megelőzését, a fizikai aktivitás fontosságának tudatosítását, illetve a dohányzás elleni küzdelmet a magyar elnökség az előző elnökségek eredményeire építve Action for Prevention címmel konferenciát szervez 2011. május 30-án, 31-én. Szeretném megemlíteni azt is, hogy az elnökség idején az Európai Betegség Megelőzési Szervezettel, Eurosafe-fel együttműködve az Európai Bizottság támogatásával 2011. június 16-án, 17-én szakmai konferenciát szervezünk a sérülések és balesetek megelőzésének helyzetéről és feladatairól. Végére hagytam a korszerűbb, az igényekre jobban reagáló, hatékonyabb, átjárhatóbb nemzeti egészségügyi ellátórendszerek működtetését elősegítő kezdeményezéseket. Egészségügyi programunk átfogó témája a betegutak és a szakemberek életpályája Európába. Angolul mondanám Patient and Professional Pathways in Europe. Vannak olyan kérdések, amelyekre a válaszok túllépik a nemzeti egészségpolitikák határait, még akkor is, ha azok egyébként nemzeti hatáskörbe tartoznak. A határon átnyúló egészségügyi ellátás. Ilyenek például a határon átnyúló egészségügyi ellátás, a betegek és az egészségügyi szakemberek migrációja, az egyre növekvő szakemberhiány, a hatékony egészségügyi ellátás iránti sürgető igény, az egészségügyi ellátásban megmutatkozó egyenlőtlenségek és a betegjogok. A magyar elnökség a következő az európai egészségügyi szektor számára fontos kérdések megvitatását javasolja. Befektetés a jövő egészségügyi rendszereibe kezdeményezésünk fontos kérdéseket érint, különösen annak fényében, hogy a költségvetések szűkösek, a lakosság egyre idősebb, és a technológiai fejlesztések is egyre költségesebbek az egészségre és az egészségügyre fordított összegekre nem tekinthetünk úgy, mint egyszerű kiadási tételekre, hiszen ez a befektetés, amely meg, hiszen ez befektetés, amely meghozza gyümölcsét, és egyúttal hozzájárulhat a költségek jövőbeni csökkentéséhez. Fontos, hogy a döntések tényeken alapuljanak, és rendelkezésre álljanak az eredmények monitorozásához szükséges eszközök. Az is fontos, hogy kicseréljük tapasztalatainkat, és megerősítsük a szakember és tudásbázisunkat. Fontos, hogy az Európai Unió strukturális alapok forrásait szélesebb körben használhassuk az egészségügyi szektor fejlesztésére, beleértve a tőkebefektetéseket és az információs technológiai fejlesztéseket. A magyar elnökség javaslatot tesz majd a tanácsi következtetések elfogadására a modern igényekre reagáló és fenntartható egészségügyi rendszerekről. Figyelembe véve a bizottság zöld könyvét, a magyar elnökség elkötelezett az egészségügyi munkaerő területén folyamatban lévő munkák továbbvitelére. Ebben építünk az előző elnökségek által elért eredményekre. Szeretném itt kiemelni a belga elnökség alatt elfogadott tanácsi következtetéseket, a jövő egészségügyi munkaerejébe történő befektetés, innováció és együttműködés témájában. Szeretnénk hozzájárulni a decemberi EBSCO tanácsülésen elfogadott tanácsi következtetésekben felvázolt cselekvési terv kidolgozásának mielőbbi megkezdéséhez. A magyar elnökség véleménye szerint fontos, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre az unió tényleges munkaerő helyzetéről, valamint a munkaerő mobilitásáról. Fontosnak tartjuk a véleménycserét az ellátórendszerek megtartó képességének javításáról, továbbá az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentését szolgáló tervezésről. Az elnökség szerint az elektronikus egészségügynek jelentős szerepe van az egészségügyi szolgáltatások modernizációjában, a határon átnyúló szolgáltatók fejlesztésében, a munkaerő hiányok kiegyensúlyozásában, valamint az egészségpolitikai döntéshozatal információs technológiai támogatásának biztosításában. A magyar elnökség miniszteri szintű e-egészségügyi konferenciát rendez Budapesten 2011. május 10-én, 12-én. Természetesen az összes magas szintű rendezvényünk esetében eljuttatjuk a bizottság elnökéhez a meghívásunkat és remélem élni tudnak majd vele. Befejezésül a magyar elnökség számít az együttműködésükre, nyitottságukra és támogatásukra. Köszönöm, hogy meghallgattak, és várom kérdéseiket. Ja, Herr Ratspräsident, vielen Dank für die Köszönöm szépen Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy ilyen részletesen bemutatta a Magyar Elnökség programját. Teljesen joggal mondta azt, hogy az egészségügynek hatalmas jelentősége van a polgárok számára. Természetesen az egészségügyi ágazaton belül és a körül is rendkívül sok tényező foglalkoztat bennünket. Pont ma szavaztunk egy jelentésről, amely azzal, azzal foglalkozik, hogy milyen egyenlőtlenségek vannak az egészségügyben az Európai Unión belül, ez aggaszt bennünket. Bizony itt vannak különbségek az ellátás biztonsága terén is. Nagyon sokan szeretnének hozzászólni, kérdéseket feltenni. Azt javaslom, hogy maximum két percben tegyék föl a kollégák a kérdéseket, akkor mindenkire jut idő. Richard Zéber az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, nagyon örülök, hogy itt van, miniszter úr, és már most gratulálok az elnökségükhöz. Tényleg nagyon ambíciózus ez a, az elnökségi program, egy csokorra való javaslatot fogalmazott ön meg. A közösen elfogadott javaslatok, mint például a határon átnyúló egészségügyi ellátásokról szóló irányelv, ezeket megfelelően kell végrehajtani. A, sz- a tárgyalások során láttuk, hogy a tanácsban egyes tagállamok ellenállása nagyon nagy volt. François Gostet és Jean-Paul Gossés voltak a jelentéstevőink itt a parlamentben, ők harcoltak ezért a témáért, és kérem, hogy önök a tanács oldaláról biztosítsák azt, hogy időben elfogadják ezt a javaslatot, és valóban az irányelv betűjének megfelelően, szellemének megfelelően ezt végre is hajtsák, mert bizony itt lesznek nehézségek. Nyilván ön is tudja, hogy nem sikerült mindenben megegyezni. Például az elszámolás megkönnyítésé egy ilyen kérdés, ez nagy probléma lehet egyes paciensek szempontjából. Mi javasoltunk itt egy rendszert, egy utalvány rendszert, amelyet esetleg itt lehetne használni, hogy ne kelljen előre megfinanszírozni a pácienseknek az ellátásokat. Aztán az e-health. Ez, ebben itt is a tanácsban nem sikerült előre jutni. Nagyon sok embernek könnyebb lenne igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, hogyha az otthon kiállított egészségügyi kártyájukkal vagy biztosítási kártyájukkal, kártyájukkal vehetnék ezt igénybe másik országokban. Aztán, ami a munkaerő elvándorlását illeti, itt ez a, a képzés is nagyon fontos kérdés ezen a területen. Sajnos nagyon nagy a migráció a különböző tagállamok között, ezért egyes tagállamokban orvoshiány, nővérhiány van. Nagyra értékelem a proaktív megközelítést, azzal kapcsolatban, hogy a gyermekek egészségét eh, szeretnék javítani, ha itt egy picit eh, pontosabban fogalmazna, mit terveznek a gyermekek egészségével kapcsolatban, megelőzéssel kapcsolatban, itt nagyon sokat tehetnénk a megelőzés terén azért, eh, annak érdekében, hogy a költségeket kordában tartsuk. Elnök, köszönöm, Linda McKeven. Welcome, minister. Üdvözlöm, miniszter úr. Ma reggel beszéltünk az egészségügyi egyenlőtlenségekről, de beszéltünk a H1N1 influenza kezeléséről is a tavalyi év során. Most is influenzával küzdünk, nem tudom, hogy ön hogyan értékeli a tavalyi intézkedéseket, és hogyan gondolkodik az idei koordinációról, van-e erre szüksége vagy sem, legyen-e vakcina kampánya vagy sem. Másik kérdés, tudom, hogy ön is ismeri ezt a kérdést, a Gelét Ágnes bába kérdéséről van szó, akik nem ismerik őt. Egy magyar bábáról van szó, aki házi őrizetben van Magyarországon, azért, mert nem megfelelően járt el. Hogyha jól tudom, akkor egy magas biztonsági fokú börtönbe volt karácsony előtt. Nos, Magyarországon lehet otthon szülni, de ezt nem támadják alá jogi keretek, és nincsenek megfelelő tanúsítványok a bábák számára sem, akik ezt elősegítik. Tehát miniszter úr, azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha magyarázatot adna arra, hogy Gerért Ágnes miért van büntető eljárás alatt Magyarországon, és hogyan lehet olyan jogszabályoknak megfelelni, amely lehetővé teszi az otthonszülést, azonban nem ad erre vanú tanúsítványokat. Ezen kívül az Európai Emberi Jogi Bizottság decemberben egy olyan döntést hozott, miszerint Magyarországnak meg kellene változtatnia ezt a törvényt. Szeretném, hogyha kitérni erre, hiszen ez nem egy magyar ügy, nem csak egy magyar ügy, hanem nemzetközi érdeklődése is számot tesz. Nem értjük, hogy hogyan lehetséges egy ilyen helyzet egy Európai Uniós tagállamban. Köszönöm, Antonio Pavanova következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a miniszter úrnak a bevezető előadásához. Szinte minden miniszter, aki ide hozzánk eljön, és bemutatja a programját, nagy elkötelezettségeket vállal, de amikor szorosabban megvizsgáljuk a programokat, akkor úgy látjuk, hogy nem sok minden történik. Én nagyon örülök annak, hogy a magyar elnökség foglalkozik az egészségügyi ellátásokba való beruházásokkal és a pénzügyi fenntarthatósággal. Ez a válság kihatott az egészségügy területére is, az egészségügyi ellátások ágazatára is, ezzel is foglalkoztunk ma délelőtt itt. Milyen konkrét kezdeményezéseket kezdenek ezen a területen? Hogyan próbálják ezt a kérdést a tanács asztalán, vagy a tanács napirendjén felvetni, tudva azt, hogy a tagállamok ellenzik ezt a kérdést, mégpedig általában az egészségügyi kérdésben a szubszidiaritás mögé bújnak. Lesz-e valamilyen közös, valamilyen együttműködés az ECOFIN tanácsával? Az ECOFIN ugyanis nagyon fontos szerepet játszik, hogyha konkrétan szeretnénk válaszol, választ adni a modernebb és hatékonyabb egészségügyi ellátó rendszer kihívásaira. Ma délelőtt elfogadtunk egy, a H1N1 influenzára vonatkozó járványügyi jelentést. A 2001-2010-es stratégiáról volt szó. Megpróbálunk átláthatóvá válni, megpróbáljuk levonni a tanulságokat az eddigi stratégiából, az eddigi fellépésekből. Itt gondolunk a polgárok bizalmára is. Tudjuk, hogy az Európai Bizottság szeretne ezzel kapcsolatban felvetni javaslatokat. Kérdezem, hogy önök az elnökségük alatt mit terveznek ezen a területen, és hogyan próbálják erősíteni a menedzsment és transzparencia szabályokat az egészségügyi válsághelyzetekben. Ma délelőtt a az szakbizottság az átláthatóság elve ellen szavazott. Kérdezem, hogy önök föl szeretnék-e vetni ezt a témát a tanácsban és a bizottságban. Többet kell tudnunk ezekről a szakértőkről, ezeknek a nyilatkozatairól és hátteréről. Köszönöm szépen. Demopoulos kollega következik. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω... Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a miniszter urat. Egy kérdést szeretnék föltenni, hogyha megengedi. amely a gémódosított szervezetekről szól, amely felelősségi körét áttették most az egészségügyi főigazgatósághoz. Tehát itt az eddigi környezetvédelmi főigazgatósághoz, biztoshoz tartozott ez a kérdés. Felmerül a, a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az Európai Unió milyen álláspontot képvisel, illetve milyen ki, álláspontot képviselnek a tagállamok, hiszen vannak olyanok, akik ellenzik a gmo használatát. Ezen kívül szeretném föltenni azt a kérdést is, hogy a GMO-kkal kapcsolatos kérdés csak az egészségügyet érinti-e, avagy érinti ez a környezet védelmet és az ökoszisztémát. Hogyan vélekedik erről mi az ön álláspontja, illetve mi Magyarország álláspontja? Hogyan lehet ezt a politikába átültetni, hiszen nagyon sokszor egy nagy olyan többséggel kell számolnunk, akik ellenzik a gmo használatát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Oreste Bosszi következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön is tudja, hogy szavaztunk egy jelentésről, amely arról szól, hogy az európai polgároknak joguk legyen ahhoz, hogy az Európai Unió bármely tagállamában kezeltessék magukat. Hogyha egy polgár nem kap meg bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat otthon, akkor egy másik tagállamba megy. Persze várhatna otthon is, hogy sorra kerüljön, de elmegy egy másik tagállamban. Itt felmerülnek bizonyos költségek, ezeket a származási ország fizeti vissza, azonban az itt felmerült az alapján, hogy a származási országban milyen költségek merültek volna fel, ha ott maradt volna a, tagáll- a tagállamban a polgár. Ez bizony különbségekhez vezethet. Lehet, hogy mást fizet a polgár a másik tagállamban az egészségügyi ellátásért, mint amit visszafizetnek neki otthon. Ez akár nagyon sokba is kerülhetne. Ezen a területen az a probléma merül fel, hogy az, azok a polgárok, akiknek nincsenek meg az anyagi forrás, erőforrásaik ahhoz, hogy határon túlra menjenek, azok nem tudják igénybe venni ezt a szolgáltatást, és ez is erősíti az egyenlőtlenséget a tagállami polgárok között. Világos, hogy tenni kell valamit tagállami szinten. Az is lehet, hogy meg kell változtatni a szerződést a kompetencia elosztás, az illetékesség elosztása terén. Kérdezem önt, hogy ön kész lenne-e támogatni egy olyan tervet, amely szerint minden tagállamnak kötelező lenne minimális egészségügyi ellátásokat garantálni mindenki számára. Lehet, hogy a jobbak, a, jobb egészségügyi rendszerek jobb szolgáltatásokat tudnának nyújtani, de kellene egy minimális katalógus, egy minimális egészségügyi ellátási csomag, amit minden tagállamnak kötelező lenne nyújtani. Önnek mi a véleménye ezzel kapcsolatban? El tudnánk kitérni egy megoldást, európai minimális szint az egészségügyben? Köszönöm szépen. Az elnök kérdezi a miniszter urat, hogy szeretne most válaszolni. Ez volt az első kör. Várjuk a válaszát a miniszter úrnak. Köszönöm szépen a kérdéseket, és a, a Richard Széber úrnak, parlamenti tagnak a, a, a, a magyar elnökség mindent megtesz a határon átnyúló egészségügyi rendszerek elfogadása, a formális elfogadása érdekében, és, és reméljük, hogy a magyar elnökség idején erre lehetőség is, erre meg lesz a lehetőség. A, a Említette az e-health-szel kapcsolatos, hogy mennyire megkönnyíteni ezt a rendszert, valóban megkönnyíteni, és az általunk szervezendő konferencián, az e-health konferenciának ez is egy kérdése lesz. A gyermekegészségügyel a képzés, a munkaerő, orvos és nővérhiány, ezt azt hiszem, hogy a, valóban a a tagállamok különböző formában élik meg, de a nagyon a egyenlőtlenségeknek a felszámolása érdekében nagyon fontos az, hogy a, legalábbis ismerjük a, a, a mozgásoknak az okát, és a érintett országok olyan intézkedéseket tudjanak hozni, amelyekkel ezeket a mozgásokat megakadályozni, lassítani tudják, ha nem is megakadályozni. A gyermekegészségügyben azért gondoljuk az immunizációt egy jelentős lépésnek a prevenció oldaláról. Vannak országok, ahol nagyon konzervatív immunizációs gyakorlat uralkodik szigorú szabályokkal. És a Mm, a gyermekkori a gyermekek egészséges életmódjának a biztosításához nagyon fontos az, hogy azok a fertőző betegségek, amelyek immunizációval kiküszöbölhetők, azok valóban ne rontsák az esélyeit a gyerekeknek. A, a hágy, a, a, a képviselőasszonynak válaszolva, a, mindenképpen értékelnünk kell az elmúlt évnek a tapasztalatait, és a szereplőknek, a, a, az intézményeknek a szerepét tisztázni, hogy, és különösen a kommunikációt egyértelművé tenni. A közös oltóanyag beszerzés szeretnék elősegíteni, hogy ne fordulhasson az elő, hogy egyes országok kimaradnak az oltóanyagból, még más országokban oltóanyag olyan mennyiségben halmozódik föl, ami már nem is kerül fölhasználására, A otthoni, a magyarországi kérdésére szeretnék azt válaszolni, hogy elkészült az a jogszabály, amelyik az otthon szülésnek a módozatait lehetőségét, biztonságát, személyzeti feltételeit írja elő. Ez a minisztériumi értekezleten túl van, rövidesen kormány elé fog kerülni. A, az, hogy Jeré Bágnes miért került börtönbe, ez egy rendészeti kérdés, erre itt nem tudnék válaszolni, de mindesetre akkor, amikor ez a kérdés élesen fölmerült, akkor az egészségügyi magyar egészségügyi hatóságok azonnal léptek, és konszenzuson tárgyalva minden érintettel, orvosokkal, bábákkal, a, a kezde, akik azokkal a, a civil szervezetekkel, amelyek az otthonszülést képviselik, és viszonylag rövid idő alatt sikerült egyességre jutni, és ennek az eredménye az a jogszabály, amelyik <clears throat> remélem, hogy rövidesen hatályba és tisztázza ezt a kérdést európai szintnek megfelelően. Antonia Paranovának válaszolva, fontos az, hogy az egészségügyi miniszterek üzenete eljusson a gazdasági és miniszterekhez A decemberi EFSZKÓ ülésen ez konkrét feladatként is fölmerült, egészen adáig ment be, hogy az EBSCO és az ECOFIN egy közös ülést, közös tanácskozásra üljön össze. Azért, tehát az egészségügyi miniszterek üzenete a gazdasági és pénzügyminiszterekhez azért is el kell, hogy elkerüljön, hogy az egészségügyi ágazat nagyobb figyelmet kapjon a gazdasági és pénzügyi döntésekben az egészségügyi válsághelyzeteknek talán a kezeléséhez egy, egy alapos elemzés az egészségügyi, amelyik egy, egy, hát nem kell mondanom, hogy mennyire összetett rendszer, annak a minél jobb megismerése, számszerű megismerése, a gazdasági oldalának a már számszerű a résztvevők, tehát a betegek, a, a ellátást biztosítók, és az egésznek a financiális oldalának az ismerete talán lehetőséget nyújt arra, hogy a válságok kisebb intenzitással érvényesüljenek, vagy talán kezelhetők legyenek, az helyzet kezelhető legyen, mielőtt még a válság kialakulna. A, a H1N1 kérdésével kapcsolatban a, a, a, értékelnünk kell az elmúlt éveknek a tapasztalatait. a Csempalusz úrnak a génmódosított a szervezeteknek egy komplex téma környezetvédelmi, egészségügyi és mezőgazdasági, az egészségügyi érdekeket kívánjuk képviselni ezekben a kérdésekben, de külön a, ezt a kérdést nem vesszük a tanács következő hat hónapjának a napi rendjére. hogy a, a utolsó kérdésben szerepeltek a minimál követelmények. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz lenne a minimál követelményeket előírni. Ez tagállami hatáskör, és a, ehhez, ehhez a tagállamok közötti lényeges különbségek nek a, inkább a, a, a <clears throat> csökkentésére kellene lépéseket tennünk olyan értelemben, hogy ahol gyengébbek ezek a minimális ellátások, ott sikerüljön az ellátást jobb szervezéssel, vagy <clears throat> esetleg jobban képzett személyzettel növelni. a egészségügyi egyenlőtlenségek kezelésére, a pénzügyi válság hatásainak az értékelésére van szükségünk. És a, válság egész, azon kellene hogy a válság, az egész társadalmat érintő válság minél kisebb mértékben érintse az egészségügyet, tehát az egészségügynek meglegyenek azok a kompenzáló elemei, amelyek a válság idején a ellátást biztosítják. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. A kérdések második köre következik. Miroslav Mikolásik következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözlöm Önt itt a szakbizottságunkban. Ahogyan ön is tudja, a Környezetvédelmi Bizottság tagjaihoz szól, foglalkozunk az egészségügyi kérdésekkel, ön pedig ebben a témában a szövetségesünk. Remélem, hogy jó lesz az együttműködés és a párbeszéd közöttünk. Nincs túlságosan hosszú mondandóm, egy-két megjegyzéssel élnék, és egy kérdést tennék fel. Nagyon örülök annak, hogy a struktúrás alapokat megemlítette, illetve az európai pénzügyi eszközökre is utalt, valamint arra, hogy nagyobb mértékben koncentrálhatunk az egészségügyi, az egészségügybe való beruházásra a strukturális alapokon belül. Remélem, hogy megfelelő megoldást találunk majd minden tagállam számára. Említette a megelőzést is, illetve az életmóddal való kapcsolatot, említette az idősebbeket, illetve a fiatalabb generációt is. Finnország, illetve Magyarország esetében sajnos nagyon magas számú a fiatalok öngyilkossága. Nem tudom, hogy van-e erre vonatkozóan konkrét programjuk, szólna erről egy-két szót. Van még egy konkrét kérdésem. a magyar elnökség hogyan vélekedik az egészségügyi munkaerő elvándorlásának súlyosbodásáról, különösen kelet és közel Közép-Európát érinti ez a kérdés. Mit tesz a magyar elnökség ennek megoldására? Köszönöm szépen, Dagmar Bérent. Köszönöm szépen, elnök úr. Mikolási úrhoz csatlakoznék a kérdésekben. Ön azt mondta, hogy az egészségügyben a nagyon nagy a e, migráció a e, szakembergárdában. És ön azt mondta, hogy ennek az okait e, ismerni kell. Én kérdezem, hogy ön szerint vannak-e más okok, mint a jövedelem? Tehát a pénzügyi lehetőségek és az infrastruktúra, hogy milyen környezetben dolgozhatnak az emberek. Szerintem ezek az okok, nekem más nem jut az eszembe, kérdezem, hogy ezeket a problémákat hogyan tudnák megoldani ön érdekes javaslatokat tett, nem túl ambiciózusak ezek, ami nem baj hat hónapra. Nagyon okosan választották meg a témákat, viszont vannak olyan témák is, amelyekben nem biztos, hogy megéri a fáradozás. Ami a migrációt illeti, ebben már mondtam, elmondtam a véleményemet, ami az e-health kérdését illeti. Ez nagyon fontos a parlament számára, ezt ön tudja azt is tudja, hogy ami a határon átnyúló egészségügyi ellátást illeti, a tanács nem akarta megegyezést. Lehet, hogy Magyarország máshogy látta a kérdést, mint általában a tanács, de hát nem sikerült megegyezni, mert ott nem volt megfelelő kompromisszum a tanácsban. Ezért kérdezem, hogy mit tudnak elérni az elkövetkezendő hat hónapban. Aztán a jogszabályalkotás. Holnap fogom feltenni a kérdésemet a génmódosított szervezetekkel kapcsolatban. Az azonban szerepel a, e a tanács programjában az, hogy foglalkoznak majd ezzel a kérdéssel, de most tovább mennék. Ön azt mondta, hogy az Európai Parlament döntése után az Európai Bizottság módosított javaslatára kell várni. E, az Európai Bizottság már most meg tudja mondani, hogy mi lesz ebben a e, javaslatban. Most önök négy hetet elvesztettek, ez egy olyan téma, ami nagyon fontos. Ön, beszélt, ön is beszélt a betegjogokról, a betegek érdekeiről. Ez tehát nagyon fontos. A betegjogok témája, ebben össze kellene hívni a munkacsoportot, a tanácsi munkacsoportot minél hamarabb, mert hogyha a bizottság csak februárban nyújtja be a javaslatát, és csak márciusban kezdenek el önök ezzel foglalkozni, akkor júniusig ezzel nem végeznek, és ez nagyon sajnálatos lenne. Köszönöm. Corinne Lapázs. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a miniszter urat itt itt a körünkben. Először is nagyon meglepett az, hogy a GMO-kkal nem kívánnak foglalkozni, hiszen a ezzel kapcsolatos irányelv megváltoztatásáról beszéltünk itt, ez egy nagyon érzékeny kérdés, és meglep, hogy ez nem nincs rajta a Magyar Elnökség programjának. Kérdésem azonban a következő. Párvanova a kollégámat szeretném említeni, a H1N1 válság, illetve járvány kezelése, valamint a mediator válság rámutatotta az érdek ellentétek problémájára. Ma reggel ezzel kapcsolatban egy jelentést fogadtunk el. A szakértőknek be, nyilatkozniuk kell az érdek ellentétekről. Azt hallottuk, Dáli biztostól, hogy ugyan ezzel a témával kíván majd foglalkozni. Úgy tűnik, hogy alása az egészségügyi rendszer hitelességét, illetve a döntéseink hitelességét az érdek ellentét, nem bíznak bennünk az állampolgárok. A szakértők, illetve a politikai döntéseket ássa alá ez a kérdés Pontosan ezért, miniszter úr, fölteszem azt a kérdést, hogy a magyar elnökség látja, hogy milyen súlyos ez a probléma, vannak-e konkrét javaslatai a tanács keretén belül az elnökség során? Köszönöm szépen. Massachusetts következik. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött hozzánk. A mentális egészség érdekel engem, és ahogyan ön is említette, ezzel kapcsolatban márciusban konferenciát terveznek. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy a magyar elnökség megpróbálja ezt az együttműködési folyamatot előmozdítani, hogy e, ezt az Európai Parlament is támogatja. Szeretné tehát folytatni ezt a folyamatot, megerősíteni ezt, és arra ösztönözni a bizottságot, hogy egy akciótervet készítsen ezen a területen. Köszönöm. Köszönöm. Alois Péter legkövetkezi. Predsednik, lepa hvala za vašo predstavitev in za... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy bemutatta miniszter úr a programot, köszönöm, hogy megismertette velünk ezt. Sok szeretettel köszöntöm itt a az egészségért és a rák ellen csoportban. Nagyon örülök annak, hogy az állampolgárok álláspontját is képviselte, nem csak a páciensek álláspontját. Nagyon örülök ennek a koncepciónak, hiszen azokkal is, azokról sem szabad elfeledkeznünk, akik még egészségesek. Csak így tudjuk csökkenteni az új páciensek számát. Egyre több új páciens van, egyre több új megbetegedett van, éppen a rákos megbetegedettekről beszélek. Folyamatosan kell dolgoznunk a megelőzésben. Az egyik elnökség a következőhöz kapcsolódik, emellett fontos a bizottság, a parlament és a tanács közötti intézményközi együttműködés is. Nagyra értékelem az ön szándékát, hogy minél hamarabb szeretnének megegyezésre jutni a határon átnyúló ellátásról. Ez nagyon fontos nem csak a paciensek mobilitásával kapcsolatban, hanem azért is, mert a tudásnak is mobilnak kell lennie, a tudásnak is át kell lépnie a határt. Csak akkor, hogyha átlépi a tudás a határt, csak akkor leszünk képesek arra, hogy a nagy különbségeket, amelyek fennállnak a tagállami egészségügyi rendszerekben, ezeket megszüntessük. A kérdésem a következő. Miniszter úr, milyen hangsúlyokat szeretnének helyezni e, erre a kérdésre? Mi lesz a rákellenes harcban a magyar elnökség hozzáadott értéke? Köszönöm. Most akkor Zsilpán jó következik, és aztán a miniszter úrnak adom meg a szót. le, ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr. Egy-két szót szeretnék tolni, szólni. Miniszter úr nagyon jó szándékról tett tanúbizonyságot, azonban szeretném elmondani, hogy nagyon sok frusztrációt is jelent számunkra az, amit hallottunk. Miért? Mert a 21. század második évtizedében minden föl fog gyorsulni az egészségügy területén, ide tartoznak a botrányok, például a H1N1 influenza kezelésére gondolok, ott van a mediátorral kapcsolatos francia ö, botrány, a champix és az aspartam ma kapcsolatos botrányok, tehát nagyon szeretném azt, hogy a magyar elnökség kihasználná az aktualitásban rejlő lehetőséget, és politikai akaratról tenne tanúbizonyságot, megpróbálná a közvéleményt megnyugtatni, megerősíteni, hiszen az egészségügy területén erre egyre nagyobb szükség van. Kérdésem pedig az, hogy milyen konkrét lépéseket kívánnak foganatosítani, milyen kiegészítő biztonsági lépéseket, milyen együttműködést, kiegészítő együttműködési lépéseket javasolnak. És Corinne Lepage is beszélt erről a problémáról, arról, hogy nagyon sok érdek ellentéttel kell számolnunk, tehát mind ennek hátterében milyen konkrét lépéseket kívánnak tenni. Engedje meg, hogy egy-két másodpercben szóljak arról, hogy eléggé meglep a Geréb Ágnessel kapcsolatos válasza, az emberjogi bíróság elítélte a magyarországi helyzetet, és úgy érzem, hogy erre nem reagált kellőképpen a válaszában. Köszönöm, miniszter úr, öné a szó. Um, Miroslav Mikoleszik képviselő úrnak szeretném biztosítani, hogy az együttműködésre kész vagyunk a, a, az elnökség és a parlament között a, a megelőzés és életmód formájában, a, témájában a, az Action for Prevention konferencia, amelyik lényegében a népegészségügyi nagyobb kérdéseket érinti, azok témájaként szerepel. A fiatalok öngyilkossága pedig a, a, a, egy másik program, a, a, a, a mental health, tehát a, a, a, a jólét kérdésének a záró anyagában összefoglalva azt az öt konferenciát, ennek az ötödik befejező része most hangzik el, és amelyik közül egy Magyarországon volt korábban, abban mindenféleképpen erre a kérdésre is ki kell térnünk, és a, megint csak a, a nagyon fontos a, a fiatalkorúakat érintő ö, oktatás, a szociális helyzetnek a, a, az ismerete és az egészségügy, ennek a, a lelki egészségügy ö, összerendezett és együttműködésének a kérdését kell itt az előtérbe állítani, hogy ezt a kérdést, ennek az okait lássuk, és nagyon sajnálatos jelenséget <clears throat> meg tudjunk előzni. A, az elvándorlást többen is érintették, ez valóban egy <clears throat> az elmúlt években ö, ö, került elő. A oka természetesen a <clears throat> Rod Berent asszonynak is mondom, a, a természetesen jövedelem és az infrastruktúra, azon kívül a, a, az egészségügyi rendszereknek a működésében is lehet, tehát ki hol tudja a a <clears throat> képességének, tehát a tudását olyan értelemben növelni és a szakmai ismeretségeit erősíteni. Azért <clears throat> egy helyzetfelmérő statisztikai elemzés folyt a Magyarországon, amiben igyekeztünk a magyar helyzetről és a Magyarországot elhagyni kívánó orvosokról, nővéreknek a, a véleményét összegyűjteni és, és mm, mm, fontossági sorrendben szedni az okokat. A, ezek nyilván országonként mm, változóak, valóban van egy közép-európa felől nyugat felé tartó vándorlás. A, itt az egészségügyi rendszereknek a, a javítása az, ami otthon tudná tartani a és, és természetesen a, a vérezésnek a kérdése, amelyik, amelyik az egy, egy lényeges eleme ennek. A, az egészségügyel kapcsolatos a nehézségeket hát, tudjuk az elmúlt évek során, és azért is tűztük ki ezt egy külön konferencia témájaként, mert nagyon sok az egészségügyben megoldandó kérdésben az e-egészségügy olyan segítséget tudna nyújtani a az informatikai rendszereknek a, a, a, a használata és az ország határon túllépő azonos adatokat nyújtó informatikai rendszereknek az előnyét, az nyilván megérezni minden ország a előnyös formában. A betegtájékoztatásnak is egy lényeges eleme lenne, tehát ez ügyben nagyon komoly hangsúlyt szeretnénk adni ezeknek a lehetőségeknek a, a gyerekek, bocsánat, a, a, a, a, a, a GMO-k löpázsasszonynak válaszolva a környezetvédelmi és a mezőgazdasági téma a megítélésünk szerint, de örömmel működünk együtt a, milyen, a, ezekben a, a tevékenységekben, mert valószínűleg az egészségügyi <clears throat> ellátórendszert és az embereknek az egészségét is érinti. A, az influenza, H1N1 influenzával kapcsolatban az egész európai intézményeknek az erősítését tervezzük, és az átláthatóságnak éppen a a lakosság, tehát a társadalom megnyugtatása érdekében az átláthatóságnak <clears throat> az erősítését. Nessa um, Childers uh, képviselőasszonynak a mentális egészséggel kapcsolatban egy súlyponti kérdésként um, szeretnénk uh, tekinteni ezt. Um, és a tanácsi következtetéseket készítünk, és ezt fontosnak tartjuk. A rákellenes küzdelemben a, az ellátórendszerek fejlesztése és a forrásoknak a növelése lenne fontos ebben a kérdésben, és a a <clears throat> magyar elnökség támogatja és fontosnak tartja a tavaly elfogadott belga, belga elnökségi tanácsi következtetéseket, <clears throat> az abban foglaltakkal maximálisan egyetértünk, és együttes fellépésekben való részvétel fontosságát az államokban, a tagállamok között. <clears throat> A, és a nemzeti rákstratégiák és a programok továbbra is kiemelt jelentőséggel bírnak, a, és a nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a különböző szűrő és, és megelőző, megelőzési programokra. A, az egészségügy területén a, a, a, a botrányoknak a, az a képviselőnek válaszolva, a, és ennek a felgyorsulása sajnálatos módon jelzi, hogy ezek a kérdések valóban az emberek nagy részét és mélyen az egészségére mindenki nagyon, az emberek nagy része legalábbis figyel, és a, a tanácsnak nyilván megfelelő politikai súlyjal kell föllépni a, ezeknek a, a társadalmat nagyon is zavaró botrányhoz vezető, ahogy ön mondta, a témáknak a, az elkerülésében. Az influenza témával kapcsolatban pedig a, a, azt már többször is mondtam már, hogy elindult már az az értékelési folyamat, amit mi folytatni akarjuk, és az Európai Parlamentnek a jelentését is üdvözöljük. A visszatérve Gerib Ágnes eh, kérdésére, ott a, a fogvatartásnak eh, megvolt a, a, a bűnüldöző szervek eh, nevére, most nem tudok nyilatkozni, de megvoltak azok a, az okai, a foglalkozás körében elkövetett vétség okok. A, a, és a, a, szívesen egy később egy választ fogok küldeni ezügyben de szeretném kiemelni azt, ami az egészségügyet érintett ebben a kérdésben, amit most nem ismételnék meg még egyszer, hogy a kérdést rögtön napirendre vettük, és a jogszabály <clears throat> viszonylag rövid idő alatt elkészült egy olyan jogszabály, amelyik garanciát nyújt az otthonszülés meg otthonszülés végzésére mindazok számára, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, és a jogszabályban biztosítva vannak azok a feltételek, amelyek biztonságosá teszik az otthon szülésnek a lefolytatását. Mind az anyára nézve, mind pedig az újszülöttre nézve. De mhm. vielen äh, Beim Kampf gegen den Krebs. Köszönöm szépen, ami a rák elleni küzdelmet illeti, ez a szakbizottság és ez a parlament nagyon sok kezdeményezést indított. Egyetértek önnel abban, hogy a kutatást intenzívebbé kell tenni, koordinálni kell. Jelenleg még 40 aláírásra van szükség egy írásos nyilatkozathoz, hogy az abszolút többséget elérjük. A mini plenárison mindenkinek még meg lesz a lehetősége arra, hogy érvényt szerezzen ennek a követelésnek. Ez egy nagyon fontos téma. 27 tagállam kutatását kötjük össze a rák elleni harcban, annak érdekében, hogy a legjobb eredményeket tudjuk elérni. Elérkezünk a kérdések utolsó köréhez, és most pedig Ádár János következik, ő lesz az első, aki felteszi a kérdését. Akkor megtisztelő számomra, hogy a harmadik kör első hozzászólója lehetek. Két kérdést szeretnék feltenni. A miniszter úr a bevezetőjében utalt arra, hogy nagyok a különbségek az egészségügyi ellátás tekintetében a különböző Európai Uniós tagországok között. Erre többen visszatértek már a, kérdezők során. Én egyetlen dologgal szeretném az eddigi kérdéseket kiegészíteni, hogy lát-e lehetőséget miniszter úr arra, hogy a strukturális forrásokat ennek a különbségnek a csökkentésére valamilyen módon felhasználjuk. Ez az egyik kérdés. A másik, amiről szintén már volt szó, ön is a bevezetőjében erről részletesen beszélt, e, néhány képviselő társam szintén kitért erre a dologra, hogy mennyire fontos az egészséges életmód e, Magyarországon, a magyar polgárok szempontjából is, és nyilván fontos <clears throat> az Európai Unió valamennyi polgára szempontjából is, és hogy mit kíván tenni a magyar elnökség ennek érdekében. Ennek egyik része volt a dohányzás elleni küzdelem. Én megrögzött antidohányos, dohányzás ellenes vagyok. Remélem, hogy többségben vagyok ezzel a bizottságban, és hogy lehetne néhány mondatot hallani még kiegészítésképpen, hogy mit kíván tenni az elnökség annak érdekében, hogy valóban eredményt lehessen elérni, különösen a fiatalok körében egyre inkább terjedő dohányzási szokásokat meg lehessen változtatni, visszaszorítani a fiatalok körében a dohányzást, aminek nagyon súlyos egészségügyi kockázatai vannak, azt megköszönném. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Horst Schnellert következik. Tisztelt miniszter úr, nagyon sok kérdést tettek már fel önnek. Én azonban még egyszer szeretném felkarolni a strukturális alapok kérdését. Számomra ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt szeretném tudni öntől, hogy milyen területen szeretné elérni azt, hogy a strukturális alapok eszközeit fel lehessen használni ez csak a rendezvényekre vonatkozik, csak a szakértői konferenciákra, vagy pedig azt tervezik, hogy a strukturális alapok eszközeit felhasználják az infrastrukturális javításokra az egészségügyben. Számomra ez egy nagyon fontos kérdés. A második kérdés. Beszélt a gyermekek védőoltásáról. Ez egy olyan kérdés, amelyet nagyon különbözőképpen kezelnek a tagállamok. Bizonyos védőoltásokra gondol, konkrét védőoltásokra, amelyeket Európa szerte szeretne kötelezővé tenni? a tanács tevékenysége révén? Nagyon érdekes lenni a vélemény hallani erről. Ami a szakértői konferenciát illeti, csak gratulálni tudok hozzá, ez egy nagyon remek kezdeményezés. Számomra azonban az a döntő, hogy az ott összegyűlt információkat hogyan lehet Európa szerte a gyakorlatba átültetni. Talán tudna erről is mondani néhány szót, hogy hogyan szeretné a gyakorlatba átültetni az ott elért eredményeket. És végezetül a magyar soros elnökség azt mondta, hogy a páciensek és a a szakemberek útja, útjával szeretne foglalkozni Európában, betegutak és szakemberek Európában, talán ezt el tudnám magyarázni, hogy ez mit jelent. Köszönöm, Krista Klász. Tisztelt miniszter úr, láthatja, hogy egy nagyon átfogó programot mutatott be, és mi ezt különbözőképpen közelítjük meg. Én is arra hivatkoznék, amit elmondott már az egészséges életmódról és a strukturális alapok felhasználásáról. Ami az egészséges életmód előmozdítását illeti, ez nyilvánvalóan nem csak a védőoltásokkal függ össze és az orvoslátogatással. Összefügg ez az emberek általános képzésével, tájékoztatásával. Mit tudok én kezdeni a különböző kulturális történelmi ismereteimmel, nem tudok bánni a saját szervezetemmel, a saját testemmel. Ez eh, nyilvánvalóan a tagállamok kompetenciája, ezt ön is elmondta, de kérdés, hogy eh, ezeket az összefüggéseket a soros elnökség eh, hogyan szeretné a gyakorlatban érvényesíteni. A demográfiai, demográfiai változás nem egészségügyi, de mégis társadalmi probléma. Itt is azt hiszem, hogy új megfontolásokra van szükség a jövővel kapcsolatban, és ez is természetesen összefügg a népesség egészségügyi állapotával. A strukturális alapok továbbfejlesztése az egészségügy körében, ez egy olyan dolog, amelyel nagyon sokat foglalkozunk jelenleg, egy nagyon érdekes megközelítés. Azt hiszem, hogy már elegendő munkát végeztünk ezen a téren, és nagyon fontos lenne az egészségügy bevonása. Tudjuk, hogy a szakemberek elvándorlása milyen problémákat okoz, erről is szó esett már. Milyen, miért nem létezik egy gyakorlat például a különböző falvakban, ahol az orvos el tud látogatni minden beteghez. Vannak itt nagyon innovatív új megközelítések ezen a téren. Azt hiszem, hogy a tanács részéről, soros elnökség részéről ez egy nagyon jó kezdeményezés lenne, hogyha konkrét gyakorlati kérdéseket előmozdítaná. Tudom, nagyon nehéz ezt valójában megvalósítani, de Európának kötelesség, hogy új innovatív megoldásokat mutasson fel, és szeretném, hogyha önök az elkövetkezendő fél évben élnének ezzel a lehetőséggel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilván van még mit tenni ezen a területen, de egyetértek azzal, hogy a falusi orvoslátogatás legalább annyira fontos, és pénzt kell biztosítani erre, és kapacitásokat. kell Kálhánc Florenc következik. Köszönöm szépen, valóban nagyon sok mindent tett már az Európai Parlament a rák elleni harcban, viszont a dohányzás elleni harcban még nem olyan jók az eredményeink. legkésőbb akkor, amikor a dohányosok megbetegszenek, fontossá válik ez a téma. Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Hogyan tudjuk azt megoldani, hogy nálunk például Németországban itt van ez a dioxin botrány, ez egy kriminális, ez egy bűnügyi kérdés, büntetőjogi kérdés, ügyészek foglalkoznak ezzel. A dioxin a dioxin botrány hatalmas nagy hullámokat verte, közben Európában naponta ezren halnak meg a dohányzás következményeiben. Nem ugyanúgy reagálnak ezekre a kérdésekre az emberek, úgy látszik. Mit tenne annak érdekében, hogy erre a kérdésre is felhívja a figyelmet, miniszter úr? A term- a termelők felelőssége is felmerül ebben a kérdésben. Milyen stratégiát terveznek? itt. Dagmar Roth Béren szeretett volna még egy kiegészítő kérdést föltenni. Köszönöm szépen, csak azt remélem, hogy a miniszter úr mégis válaszol arra a kérdésemre, ami a beteg tájékoztatást illeti. Nem gondolja-e, hogy már el kellett volna kezdeni a munkát, informálisan egyeztetni az Európai Bizottsággal. Nem gondolja-e azt, hogy a, hogyha márciusra hívják össze a munkacsoporti ülést, akkor már nem lesz elég idejük lezárni ezt a kérdést. Ön azt mondta, hogy nagyon fontos a betegek érdeke, nagyon fontos a betegtájékoztatás. Ezért öm, sürgetném önöket arra, hogy minél hamarabb hívják össze ezt a munkacsoportot, a tanácsi munkacsoportot, amely a betegtájékoztatással foglalkozik. Jó, ezek voltak a kérdések, megadom a szót a miniszter úrnak. A Áder János képviselő úrnak a, a strukturális források felhasználása mindenféleképpen, és ez több, kérdés, több kérdezőtől is elhangzott ez a kérdés, nagyon fontos, és a túlmenően a konferenciákra adott támogatást itt a, a az infrastruktúra kialakítására, tőkebefektetésekre is szükség lesz a strukturális alapokból, hogy a, a, az egészségügyi rendszerekben lévő egyenlőtlenségeket önbiztosítani lehessen. Ez feltett szándéka ennek a hat hónapnak, ennek a, a, a, a, a hangsúlyt megadni ennek a, a, a egészségügyi fejlesztéseknek a, a hangsúlyozása, és erre a, a mód dudatnak a, a kiépítése. A, az életmóddal kapcsolatban az életmód, ez is több kérdés kérdező részéről előfordult, és az dohányzás elleni <clears throat> fellépés. Egy, egy, az egyik konferenciánkon, amiről szóltam, ez az Action for Prevention, ennek három ö, olyan ö, területe lenne, a táplálkozás, egy egészséges táplálkozás, illetve táplálkozással kapcsolatos problémák, amelyek az életmódot meghatározzák, illetve gondolok itt az elhízásra konkrétan, ahol a táplálkozással kapcsolatos problémák merülnek föl, a fizikai aktivitásra, ami részben a fiataloknál, de az idősek számára is biztosítani kell azt az, azokat a lehetőségeket, amelyek a fizikai aktivitással az ő egészséges éveiket hosszabbítják meg, és a harmadik kérdés az pedig a dohányzás. És a dohányzás, ez nyilván minden állam, eh, ahol <clears throat> ezt eh, komolyan veszik, nagyon komoly lépéseket kell, hogy tegyen a legfiatalabb korban elkezdeni ennek a, a hangsúlyozott eh, tárgyalását és, és a, a, a fiatalok figyelmét az egészségügyel összekötve az egészségügy a dohányzás következményeinek a, a bemutatásával, lehetséges következmények a bemutatásával összefüggésben tárgyalni, <clears throat> és már most is megvannak azok az intézkedések, amelyek a dohányzást a felnőtt lakosság részére megszorítások, illetve a dohányzást, a <clears throat> dohányzásra kijelölt helyek formájában, vagy a dohányzás teljes felszámolása bizonyos közösségekben, helyeken, munkahelyeken, amelyeket mind üdvözlendők. A Hans Neller úrnak válaszolva a strukturális alapokra kérdezett rá, ahogy mondtam, tehát itt is itt egy komolyabb, tehát a, a tőkeberuházásokra is szükség lesz a védőoltásokkal kapcsolatban. Valószínűleg nem lehet a védőoltásokat kötelezővé tenni, csak, de éppen a, a, a migrációval, a gyerekek migrációjának kapcsolatban a védőoltások dokumentálásáról kellene egy olyan gyakorlatnak kialakulnia, amelyik figyelmezteti az új országban letelepedni készülő szülőket, a gyerekek védőoltottságának a hiányairól, vagy esetleges fölmerülő gondokról. A, ugye a magyar elnökségnek a, a programjában szerepel a, a, a, a betegek és a, a szolgált tehát a, lényegében a orvosok, nővérek és a, a, a betegeknek az útjai, a beteg utaknak a egyértelművé tétele, és ez kapcsolódik itt egy közben elhangzott megjegyzéshez, hogy hol kapják a, a betegek, az els, tehát a betegek, az emberek hol találkoznak az első személlyel, aki az egészségügyi gondjaikat, az egészségügyükkel kapcsolatos, egészségükkel kapcsolatos gondjaikat kezelni tudja itt gondolok az alapellátó orvosokra, a házi orvosokra, az ő munkájukat segítő nővérekre, mi az a, az ellátásnak az a szintje, amelyik ott már megtörténik, és ez az egész egészségügyi rendszernek egy normális, az egészségügyi ellátásnak egy normális rendszere, <clears throat> amelynek a, az átgondolásával és az egész ellátás hatékonyságát lehet biztosítani, javítani lehet, a minőséget a megfelelő személyek képzésével biztosítani a különböző ellátóhelyeken. Ugye mindenki előtt ismerti az egészségügy, ez egy nagyon hierarchikus szerkezet, ebben a hierarchiában a, mind a két oldalnak, tehát akik betérnek, mint ellátandó személyek, betegek, és azok, akik ott vannak, akik az ellátást nyújtják, az orvosok, nővérek, egyéb személyzetnek a rendszerben elfoglalt helyzete és ennek a megalapozottsága, ennek a jól átgondoltsága, ezekhez a megfelelő képzettségi szinteknek a biztosítása egy nemzeti keretek között, de nemzetközi keretek között is, amire hát itt a migráció egy külön és egy nehezen megoldható problémát nyújt. Ezt gondoljuk, és ezt szeretnénk a, a különböző fórumokon és az elnökségben, játszott, elnökségben lévő szerepünkkel hangsúlyozni, és megfelelő tapasztalatokat gyűjteni, és élni ezekkel a lehetőségekkel. Igen, Krista Klásznak, asszonynak a megint csak a strukturális alapokról volt szó, ez lett egy, egy alapvető fontosság, nem úgy látszik, hanem ez egy alapvető fontosságú kérdés lesz. A, az egészséges életmóddal eh, kapcsolatban, az egészséges életmód szinte minden korosztálynak eh, egy külön feladat lehet egészséges életmód a gyerekkorban, egészséges életmód a felnőttkorban és, és aztán az egészség megőrzése az időskorban, ami három egymásra épülő feladat sort, illetve hát életforma sort jelent. A, a demográfiai kérdés, demográfiai kihívásnak a megoldásában, ha itt az egészség oldaláról nézem, akkor nyilván az, az időskorú egészségmegőrzés segít a munkaképességnek a fennmaradásához, és a munka, tehát a, a, a most a demográfiát munkaerővé fordítom át annak a biztosítására. A, a képzés és a tájékoztatás az nagyon fontos, és ezt a képzést ezt lényegében az iskolai, tehát az egészségtan tanításával a, a, az iskolákban, <clears throat> az alapképzésben kell úgy nyújtani, hogy a gyerekek és fiatalok ne csak a technika különböző részleteivel, hanem a saját testünknek egy, a felépítésével, a működésével, a ott lévő lehetőségek megfelelő, tehát életani körülmények közötti kihasználásával és nem túlhajszolásával ismerkedjenek meg, és ehhez, eh, ehhez megkapják azokat az ismereteket, amelyek aztán később egy egészséges életmódban fölnövő társadalom meglétéhez, vagy kialakításához mm, fontosak. A dohányzás, a, igen, ahogy említettem már, mm, a, ennek a, a Action for Prevention, tehát lényegében a népegészségügyi kérdésekkel foglalkozó konferenciának mm, lesz a témája. A betegtájékoztatással kapcsolatban Köszönöm a ismételt figyelmeztetést erre. Decemberben tárgyaltunk már, amikor, amikor még csak arról volt szó, hogy átvesszük a, a, az elnökséget, akkor már leültünk a, a biztos úrral, és egy minél korábbi anyagot kértünk tőle, de mérlegelni fogjuk, hogy melyek azok a lépések, amelyek már most megteendők ahhoz, hogy valóban itt az idővesztességet minimalizálni lehessen. Köszönöm szépen ezt a figyelmeztetést. Ja, vielen Dank, Herr Ratspräsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy ilyen átfogó vitát folytathattunk az egészségügyről. Az Európai Unióban látja, hogy milyen lelkesek a szakbizottság tagjai. Nagy a szakértelem, nagy a kompetencia. Itt a szakbizottságban nagyon sok témával foglalkozunk. A beteg információ, a beteg tájékoztatás, ez egy olyan jogszabály, amely ebben a hat hónapban remélhetőleg lezárul. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a betegeket tájékoztassuk. Egyébként ettől eltekintve nagyon széles körű témáink vannak. Az Action for Prevention nagyon jó. Nagyon sok tartaléka van ennek a témának. A kábítószer, az alkoholfogyasztás, a, a dohányzás elleni harc rendkívül fontos. Emellett, amit még itt hangsúlyoztak a kollégák többen is, az az egészségügyi ellátás kiegyensúlyozatlansága 27 tagállamban a migrációs áramlatok, a szakemberek elvándorlása, erről ön beszélt. Beszélt a minőségi sztenderdekről, beszélt a jövedelemről, beszélt a képzésről, a strukturális alapokról. Remélhetőleg jó lesz az együttműködés, illetve biztos vagyok benne, hogy jó lesz az együttműködés a szakbizottság és a tanács között. Köszönjük a konferencia meghívásokat, remélem, hogy a kollégák ki fogják tudni ezeket használni, és ott találkozunk. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk, és sok sikert kívánunk a magyar elnökséghez. <clears throat> Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon köszönöm ezt az alkalmat, és bízom benne, hogy azokra a kérdésekre, amelyekre nem volt teljesen százszázalékos talán a válasz, arra a hat hónapos működésünk majd a gyakorlatban megadja a választ. Az együttműködést a tanács részéről és az elnökség részéről biztosítani tudom, mert ez a munkánknak az egyik alapvető tényezője. Köszönöm szépen a lehetőséget.